darf sie bitten platz zu nehmen. kérem szépen foglaljanak helyet. die sitzung ist wieder aufgenommen. folytatjuk az ülést. a negyedik választási forduló következik. először is Anneliese Dotzot helyettesíteni kell, fel kell váltani szavazatszámláló minőségében. Damit ihr einen neuen Zähler kérem, hogy adjanak nekem lehetőséget arra, hogy választhassak egy új szavazatszámláló Dodds asszony helyett. Frau Lara Komi. Lara Komi asszony lesz az. Komi. Köszönöm szépen, Komi asszony. Hölgyeim és uraim, akkor most a negyedik választási forduló következik. Még egyszer emlékeztetnék arra, hogy az eljárási szabályzat 16. cikkének első bekezdésének értelmében csak azok a ö, jelöltek vesznek részt a negyedik fordulón, aki a, akik a második fordulóban ö, a, két, ö, a legtöbb szavazatot kapták, Tajáni és Pitella kollégák lesznek ezek. Kérem szépen, hogy osszák ki a szavazat cédulákat, és kérem, hogy a szavazat számlálók foglalják el a helyüket, és hogy Lára Komi asszony az EG jelzésű harmadik számú szavazatszámláló helyhez menjen oda. Kérem mindenki nyugodtan foglalja el a helyét. már kur, hol van, mert ő adja le a jelzést. Ó, Herr Hökmark, zuerst. Hökmark úr. Dann, meine Damen und Herren. Hölgyeim és uraim. minden szavazatszámláló elfoglalta a helyét? Ott készen állnak. Akkor megnyitom a negyedik választási fordulót. Hölgyeim és uraim, minden képviselő látta a szavazatát? Még nem. Még egyszer megkérdezem, minden kolléga leadta a szavazatát? Szeretne valaki még szavazni? Ezt megvárom, míg kész lesznek természetesen. So, letzter Aufruf haben alle ab utolsó alkalommal kérdezem meg, mindenki szavazott? Ha igen, akkor lezárom a negyedik választási fordulót. Kérem szépen, hogy a szavazatszámlálók induljanak el az R101-es szavazatszámláló szobában, és a képernyőkön jelezni fogjuk a továbbiakat. Abból indulok ki, hogy körülbelül 9 óra és 9 óra 15 között megszületik majd az eredmény. Addig felfüggesztem az ülést.